látják szükségesnek azt, hogy a mai napi rendre ezt a kérdést kitűzzük. Ezt kellett tehát közölnöm önnel, Lambert úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a magyarázatát. Úgy látszik, hogy nagyon sok ember van, akik nem akarnak tárgyalni a dániai helyzetről. Úgy gondolom, hogy ez egy hitelességi kérdés az Európai Unió számára, és éppen ezért úgy kell bánnunk a tagállamokkal, hogy egyenlően bánjunk velük. Itt igazságos lenne a fellépés, például csak úgy, mint a Lengyelországgal szembeni fellépés esetében, az is méltányosnak tűnik, csak úgy, mint Magyarország esetében jogos lenne foglalkozni a helyzettel. Most Dániában olyan helyzet alakul, ami szerintem igényli azt, hogy vitát folytassunk róla. A az Állampolgári Jogi Szakbizottságban alkalom lenne arra, hogy ezt megvitassuk, mielőtt a plenárisra kerülne ugyanez a vita. Megállapítom, hogy ö, játszadozik most az Állampolgári Jogi Szakbizottság vezetősége, és meg akarják várni, hogy a Dán parlament meghozza a törvényeket. Ezért ragaszkodom a javaslatunkhoz, elnök úr, és szeretném felkérni, hogy a politikai frakciók vezetőivel való konzultáció helyett szavazzunk erről a javaslatról. Nem mindenki ért egyet, még a frakciókon belül sem arról, hogy vitát folytassunk erről a kérdésről, vagy nem. Tehát azt kérem, hogy most szavazzunk arról, hogy a napirendre felkerüljön-e a dániai helyzet megvitatása ezen a plenáris héten, és név szerint szavazzunk róla, akkor mindenkiről látni fogjuk, hogy hogyan szavaz. Ha veszítünk, veszítünk, ha nem, nem, de ha nem veszítünk, akkor legalább felkerül a téma napirendre. Köszönöm. Címerasszony. Herr Präsident. Elnök úr, támogatom azt a kérést, amelyet Lambert úr fogalmazott meg Határozottan jelezném azt is, hogy irritál és meglep, hogy az elnökök konferenciája a zöldek kérését, tehát azt, hogy ez a plenáris hét foglalkozzon ezzel a kérdéssel, néhány frakcióelnök beavatkozására annak függvényében, hogy a LIBE szakbizottság hétfőn tárgyal erről a kérdésről, tulajdonképpen elhalasztotta. De mindig is világos volt az, hogy ebben a, ezen az ülésszakon fogunk beszélni erről a kérdésről, akkor, hogyha a LIBE nem fog hétfőn erről tárgyalni, vagy a koordinátorok sem. Úgyhogy ez az oka annak, hogy úgy gondolom, hogy most szavaznunk kell, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy vizsgáljuk meg a viszonyokat. A, az, hogy a Liveszakbizottság Bizottság nem hajlandó ezen a héten most vitát indítani, politikai értelemben nyilvánvalóan az, hogy nem akar a parlament jelzést küldeni a Dán parlament felé a, az ottani határozathozatal előtt. Szerintem ez a döntő pont ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Énet Feltasszony. Um, uh, Köszönöm, elnök úr. A frakcióm számára nagyon fontos, hogy megvitassuk. Nem annyira fontos, hogy megvitassuk ezt a témát. Azt mondták, hogy még a Dán kormány is nagyon nagy örömmel eljönne ide hozzánk, és megvitatná velünk a kérdéskört. És igen, fontos megvitatni, mielőtt a Dán parlament szavazása sorra kerül. Azonban szerintem nagyon művi dolog most erőltetni itt ezen a héten a vitát. Lesz lehetőség hétfőn, akkor is lesz egy libe ülés, és kérem, elnök úr, hogy a frakcióvezetőket, illetve a libe koordinátorait és elnökét keresse fel, és kérjék meg őket, hogy a hétfői napirendükre vegyék fel. Köszönöm, Weber úr. Elnök úr, már hétfőn a napirend előtt elmondtam az EPP álláspontját, most új tényállás van. A ház szakértői, tehát a Libe szakbizottság, a Libe szakbizottság a koordinátorok és a frakciók szakértői azt mondták, hogy a tanácskozást követően nem tartják sürgőségére kérdésnek e, e téma megtárgyalását. Tehát a szakemberek a házban nem tartják fontosnak, hogy sürgőségi eljárás keretében beszéljünk erről. A Dán kormány határozottan jelezte, hogy szívesen eljön, és áll a vita elé. Ezért úgy gondolom, hogy hagyjuk, hogy a kollégák végezzék a munkájukat szeretném elmondani, hogy a dániai törvényalkozás arról szól, hogy menekültesek azonos szinten azonos szintű bánásmódot kapjanak a dánok, mert azok a dánok sem kapnak szociális juttatást, akiknek van pénze. Hogyha a jövőben minden egyes európai törvényalkotásnál felső vagy magasabb szintű par parlament szerepét betöltve megpróbáljuk azt eljátszani, hogy megtanítsunk másokat arra, hogy mi a helyes, akkor tulajdonképpen nem tartjuk tiszteletben a többieket. Az én frakcióm a Dán parlament munkáját nagy tisztelettel figyeli. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Visz Tizen úr és Gereo Zalom kér még szót, utána pedig egy döntést kell, hogy önöktől kérjek. Øh, Europa Parlament. Köszönöm szépen. Um, nem észszerű a hatalom fitoktatása az Európai Parlamentben. Ezt jelenteni az, hogyha beleszólunk a Dán Parlament munkájában. Azt hiszem, hogy sok példa volt már erre. Um, a szavazók döntöttek Dániában Hogyha meg akarjuk vizsgálni azt, hogy Dánia megfelelő demokrácia vagy sem, akkor ez a bizottság, illetve Timmermans úr feladata nem a zöldek és nem az Európai Parlamenté. Harmadsorban pedig egy törvénytervezetről van szó, még nem fogadta el a Dán parlament. Azt azonban nagyon tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy széleskörű támogatottságnak örvend a Dán parlamentben. A Dán liberálisok tettek erre javaslatot, és támogatja az ECR, a Dán ECR, illetve a Dán néppárt is. Úgyhogy lehet, hogy nem nekünk kellene döntenünk arról, hogy mi a jó egyes tagállamokban. Eh, Gevira úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm az elnökök konferenciájának határozatához és a Lébe szakbizottság szakértőinek többségéhez csatlakozik, és úgy gondolják, hogy a plenáris előtt kell ezt a vitát lefolytatni a szakbizottságban. Több érv szólt már emellett. Személyesen én magam úgy gondolom, hogy a dániai helyzet megérdemli természetesen azt, hogy a parlament eh, mély vitát eh, folytasson erről, de éppen emiatt nem szabad spontán vitát rendeznünk, hanem megalapozott, szigorú vitát először a Libeszak Bizottságban, és azt követően a plenárison. Köszönöm szépen, Gerér úr. Nos, hölgyeim és uraim, úgy gondolom egyértelmű a helyzet, hogy mi a vélemény a házban. Lambert úr azt szeretné, hogy most szavazzunk ar, ö, ma vagy holnap hogy a plenárison tárgyaljunk a kérdésről. Énet Feldasszony azt javasolta, hogy a Polgári Jogok Szabizottsága jövő hétfőn újra térjen vissza erre a kérdésre. Ez a két különböző javaslat van tehát. Úgy érzem, hogy Énet Feldasszony javaslata az, amit a többség támogat a házban, ez egyértelműen látszik. Lamberts úr Nekem teljesen egyértelmű volt, elfogadja ezt. Az elnök feladata az, hogy felmérje, hogy mi a többség a házban. Mielőtt erre vonatkozó szavazást megkezdeném, tehát az inet feldjavaslatot, Goldnich úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A 162-es és 164-es szabályzati pontokra hivatkozok nem lehet azonnal szavazni erről a javaslatról, mert a 162-es pont világos, a napi rendet a plenáris hét elején kell elfogadni. A 154-es cikk értelmében lehet sürgősségi esetben eltérni ettől, de a sürgősségi javaslatot már a bizottság, az elnöknek korábban be kell nyújtani, ezt a hivatalos nyelvekre le kell fordítania, ezután lehet csak tárgyalni róla, és a következő napra kerülhet fel ez a pont. Tehát most jelen pillanatban az szabályzatunk, az intézményünk szabályzata távol ellentétben jártunk el. Gornyi úr mindig nagyon intenzíven olvas, <laughs> olvassa az ügyrendet, de nem érti. Egyértelmű a helyzet. Az elnök javasolhatja, hogy a napi rendet módosítsák. Ez az elnök joga. A spontán napirend módosítást javasolhatok. Javasolhatom. Pontosan ez az oka annak, hogy tegnap a frakciókat arra kértem, hogy jelezzék, hogy erre a kérdésre vonatkozóan mi a frakció véleménye. Ezt a konzultá- ez a konzultáció egyértelmű többséget hozott, amit most is látunk. A többség nem támogatja azt, hogy ma spontán módosítsuk a napi rendet. Ez az oka annak, hogy eddig nem is javasoltam ezt. De az egy másik kérdés, hogy a ház egy képviselője kérheti-e azt, hogy a, a plenáris javasolja, hogy egy szakbizottság foglalkozzon egy kérdéssel. Ez volt Inet Feldasszony javaslata, és ezt minden gond nélkül engedélyezhetek is. Mert ez egy, át, egy másra vonatkozó javaslat. Inet Feldasszony javaslatára vonatkozóan szavazunk, tehát Lambert úr. Elnök úr, látván, hogy az elnökök értekezletének ez volt a javaslata, azt kérem, hogy először szavazzunk tehát ön, mint elnök először arról szavaztasson, hogy itt a plenárison folytassunk elvitát, ez a normális sorrend egyébként is, és hogyha ezt elutasítjuk, akkor szavazzunk Intfeld asszonyról és a Libe ajánlásról. Lambert úr, értem az álláspontját, de más a véleményem. Ha a plenáris egy beadványt kapott, hogy, támog, hogy tárgyalja meg egy kérdést, vagy pedig egy szakbizottság tárgyalja meg, akkor erről szavaztatnom kell. Ha nincs többség, akkor most arról kell szavazzunk, hogy itt tárgyaljunk szakbizottság nélkül. Világos, de Inet Feldasszony javaslata ennél messzebb megy. Éppen ezért tehát a, kér, a, a Civil Liberty Szakbizottságot felszólítják arra, hogy a jövő héten hétfőn tárgyaljon erről a kérdésről. Ki támogatja Inet Feldasszony ezen javaslatát, emelje fel a kezét. Ellene ki van? tartózkodik. Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük, kérem. Tehát Inetfeld asszony javaslatát, aki támogatja, az igennel szavazzon, aki ellene van, az nem, a többiek pedig tartózkodnak. Tehát a Polgári Jogok Szakbizottságáról van szó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a javaslatot. Rendben. Köszönöm szépen. Ezzel a napi rendünkre térünk át, a holland elnökség munkaprogramja. A szót a tanács elnökének, a holland királyság miniszterelnökének, Mark Ruttének adom meg a szót. Miniszterelnök úr! vagyunk. Mr.